Okay. Point four of... Negyedik napi rendi pont most már ugye az ECON a Gazdaság és Monetáris Bizottság ülését folytatjuk, a felhatalmazáson alapuló jogtosok és végrehajtási intézkedések ellenőrzése. Nos, ma egy igen releváns kérdéssel fogunk foglalkozni, amely a rel. A bizottság, mint minnyáján tudjuk, egy delegált jogi aktust fogadott el, és természetesen a tilak ügyjel összekapcsolva vitatjuk meg ezt a kérdést. Hiszen a tilakban előkészítő munka zajlik. A bizottság rendszeres és átfogó tájékoztatást ad nekünk, nem csak a bizottság, hanem az illetékes hatóságok, testületek. Mint tudják, a parlament azt kérte, hogy a két eszközt jól és koherensen integrálják. Ez pedig nagyon fontos kérdés. Egy szóval üdvözlöm Patrick Petson urat a DJ Fizmától, Mark Edemzett az EBA-tól, itt vannak, és Elke Königet látom itt Elke Königet, aki az SRB elnöke. Kezdjük a fizmával, illetve a bizottsággal, aztán az EBA, majd Elke kap szót. Pearson úr, öné a szót tessék. Öt percet kap mindenki, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon izgalmas kérdések ezek. Néhány szót mondok az Emrelről, aztán a Tilakról. Az Emrel, mint mondottam, az Emrel kapcsán az Emrel standardot 30, május 31-én a bizottság elfogadta. Az EBA javaslatot ez a standard módosítja, és egy sor területen módosításra tesz javaslatot. Örömmel látjuk, hogy az EBA egyetértett ezzel, és a módosítások jelentős részét örömmel veszi át. Erre késznek mutatkozott. Van egy terület, ahol az EBA javaslatait nem követtük, ahol arra tettek javaslatot, hogy egy harmonizált minimum 8%-os kötelezettséget érjenek elő az MREL-ben, a szisztemikusan releváns bankok tekintetében. Elnök úr, két okból nem fogadtuk el az ABA e javaslat, EBA javaslatát. Az egyik egy jogi ok. A irányelve az MREL kalibrációjában teljesen világos, Arról van szó, hogy az Emrel ügy, ügy kapcsáni ítélek alapján, ugye a, a hatóság döntése ügyönként dönt a, a százalék kulcsról. Nem arról van szó, hogy a level 2 szinten a 8 százalékra szükség van-e, vagy nem harmonizáltan, hanem a bizottság meglátása szerint ez úgy, ahogy van, nem jogszerű. Nem lehet egységesíteni. Másik okunk, hogy miért nem fogadtuk el a technikai standardokban a harmonizált 8%-os kulcsot, ez pedig politikai ok. A háromoldalú tárgyalásokban ezt már felvetettük, és a parlament, a tanács és a bizottság, tehát a három intéz, intézmény egyetértett abban, hogy ezt a level 2 szinten nem harmonizálják. A bizottság tehát döntésében, illetve a technikai standardok kidolgozásában ezt a politikai akaratot jeleníti meg. Hat fogalmazok elnök úr világosan, még világosabban, mint idáig. Világos számunkra, hogy stabil, ellenálló emrerek van szükségünk, és minden intézménynek, minden hatóságnak robusztus, ellenálló emrerre van szüksége de nem hisszük, hogy egy level 2-es jogi aktusban lehetne ezt harmonizálni. Változtat-e tehát az EBA által javasolt és a bizottság által elfogadott szövegen, illetve lesz ennek bármilyen gyakorlati kihatása? Nem. Azért nem, mert a resolution hatóságok a level van 2 szint alapján maguk ítélhetik meg az MREL meghatározásának szintjét. Mert ők dönthetnek arról, hogy 8% alatti, vagy jelentősen 8% fölötti legyen az MREL. Nos, tehát elnök úr, a tervezet kapcsán gyorsan kell haladnunk, a parlamentnek három hónapja van az ellenvetésre, az a cél szintek meghatározásában gyorsan szeretne haladni a hatóság is, és reméljük, hogy a parlament sem fogja a technikai szabályok hatályba lépését eh, lassítani. Következő lépés, hiszen ez még nem a történet vége ez csak egy lépés egy hosszú úton, hiszen a bizottság bejelentette a szakbizottságnak, hogy a tilak közösségi jogba való beemelésével kapcsolatosan jogszabálytervezetet készít elő. Ez egy level 1-es jogszabály lesz, tehát egy teljesen bizottság készíti elő, és természetesen a két társjogalkotó, a tanács és a parlament a javaslatot megvitathatja, módosíthatja. Reméljük, hogy ezt a tilakra vonatkozó javaslatot évvégéig elő tudjuk készíteni. A tagállami szakértők szintjén technikai találkozót tartottunk, és előrelépéseket értünk el. Megfelelő kompromisszumra van szükség, hogy a tilak szintjén globálisan hozott megállapodásokat megfelelően beemeljük az európai hatályos jogkörébe. Még mondtam, a bizottság idén év végéig jogalkotói javaslattal áll elő, szabályozói egyszerűsítésre teszünk majd javaslatot. Nem gondoljuk, hogy a bankjainknak két különböző normát kellene betartaniuk, a tilakot, illetve az emrelt, tehát nemzetközi és európai szinten. Ezért arra törünk, hogy év végéig elkészítendő javaslatunkban az emrelt és a tilakot egységesítsük. Ugyanaz a két jogszabálycsobadnak a célja, azt gondolom, hogy az európai jogszabályokban rendelkező szabályokat a G20-ak normáihoz kell igazítani. Köszönöm, elnök úr. Thank you very much. Köszönjük szépen. Lesznek majd kérdések, már lászom. Most tehát az EBA kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szakbizottsági tagok, örülünk, hogy itt lehetünk. Örülünk, hogy itt vagyunk, és nem csak az MREL standardokról, hanem más az EB, a BRD keretében előkészített technikai standardokról számolhatunk be. Az endorsement process, tehát a támogatási folyamat zajlik, ez egy jelentős mérföldkő az EU bank szanálási rezsim keretén belül a szanálasi hatóságok itt tehát gyorsan képíthetik a szakpolitikájukat az egyes intézményekre vonatkozó MIR-elek kialakításában, és így évvégéig még a döntéseket meghozhatják az egyes bankokra vonatkozóan. ugyanakkor a standardok elfogadásától függ, hogy ez a folyamat elindulhasson, ezért egyetértünk a bizottsággal abban, hogy a lehető leggyorsabban haladjunk előre, és persze az EBA, tehát az Európai Bankhatóság örömmel áll a társ hatóságok rendelkezésére. A bizottság által elfogadott módosításokkal módosítások megítélésében egyetértünk, hogy ezek nem fogják az ember el alkalmazását jelentősen befolyásolni. Mi úgy gondoljuk, hogy a mi standardjainkban nem határoztunk meg egy minimum emrel kötelezettséget, hanem sokkal inkább a szanálási alaphoz való hozzáférés tekintetében egy küszöbértéket határoztunk meg. Ez egy olyan kérdés, amelyről a szanálási hatóságoknak a szanálás tervezésében figyelemre kell vennie. Ezért az MREL setting, az MREL meghatározása úgy gondoljuk, hogy nem kikerülhető kérdés. Mi történik most? Most majd az egyes szanálási hatóságok döntenek, majd erről is kommunikálnak a bankokkal, az SRB és a többi hatóság a kommunikációjában ezt már meg is tette, tehát a konkrét gyakorlat és folyamat zajlik még a bizottság módosítói ellenére is. Támogatjuk a bizottság munkáját egy a, arra vonatkozók, hogy a tilak tehát G20-as normákat beemeljék az európai jogszabályokba. A technikai standardai kidolgozásaink során az MRL-nél kitekintettünk az FSB által készített tervezetre, és a szisztematikusan fontos bankok számára a minimális és egyben specifikus tilak normákat is előírtuk, illetve hát ezek, ezen normáknak való megfelelésre szólítottuk fel őket. A tilak és az MRL között azonban a fő különbség az, hogy az MRL mintegy 7000 EU-s hitelintézetre vonatkozik, a tilak viszont sokkal több és sokkal nagyobb különbségeket mutat, mutató bankokra vonatkozik. A kulcskérdések most jelentkeznek majd a tilak alkalmazása során, hogy hogyan lehet-e úgymond a populációban mutatkozó nagy különbséget legjobban kezelni. A tilak végrehajtási munka egy sor gyakorlati kérdést vet fel a bankoknál. Nagyon fontos számunkra, hogy világos és stabil irányútatást adjunk a bankoknak, mi adjunk a bankoknak, hogy most az MREL vagy a TILAK elvárásoknak kell majd megfelelniük, hiszen ahogy a bankok az elkövetkező két-három-öt évre a a teljes megfelelésig való átmeneti időszakot elkezdik tervezni, fontos, hogy tudják, mi a cél, amely fele tartanak. És persze az emrelt úgy kell majd meghatározni, hogy megfelelő jogalkotói mandátummal rendelkezenek a jogalkotók, és itt az EBA, a bizottság, az Európai Bizottság javaslatáit messze menőkig figyelembe veszi. Mi az EBA igyekszünk a tilak végrehajtásáról szóló szakértői beszélgetéshez hozzájárulni, mégpedig úgy, hogy nyár végéig egy eh, MREL implementációs alkalmazási tapasztalati jelentést nyújtunk be, mint hogy mondjuk az intergroup MREL elvárások tekintetében a végrehajtás viszonylag korán van, ezért nem tudunk mindenre kitenteni, de egy nagy adatgyűjtési gyakorlatot hajtottunk végre 120 banknál, az EU bank betétek mint egy kétharmadát fedi le ez a 120 bank és az EU szanálási hatóság, illetve telak, tilak végrehajtási hatóságok az USA-ban és Svájcban tapasztalatait is megosztjuk. Egy sor technikai kérdésről szólunk, a megfelelő dinominéterről, vagy nevezőről, aztán az adatok közétételének kérdéséről is szólunk, hiszen vannak olyan pill, kettes pillére scrap capital um, requirementek, uh, tőke megfelelési uh, mutatók, amelyeket szintén alkalmazni kell az MREL kontextusában megjelenítve. Köszönöm. Thank you. And now Elke Könit. Welcome to the parliament. The floor is yours. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt szakbizottsági tagok, tisztelt képviselők! Először a nyilvánvalót szeretném leszögezni. Az MRL meghatározása alapvető fontosságú, hiszen az egységes szanálási alap, mint a bankunió szanálási hatósága felelős ezért a területen. Talán hasznos, hogyha megvizsgáljuk, hogy egy hatékony MRL standard miért annyira fontos. Ahhoz, hogy a Bélin egy jól működő szanálási eszköz legyen, biztosítani kell azt, hogy legyen elég Bélin képes eszköz, akkor, amikor a szanálási hatóság eldönti, hogy valamelyik pénzintézet megfelel a szanálási feltételeknek, azaz a pénzintézet adósságát leírják vagy átalakítják közhangban a szanálás céljai, céljaival. Ez alapvetően attól fog függeni, hogy az pénzintézet mennyire, mekkora kockázatot jelent, azaz nincs egységes recept. Az emrel minimum 8% kell, hogy legyen, de ez esetenként kerül eldöntésre. Általában a, tehát a legnagyobb, a bankunió legnagyobb bankjai esetében ez a 8% lesz a követelmény és ezeknél a bankoknál ugyanis feltételezhetjük, hogy ha bajba kerülnek, akkor szanálják őket, és nem felszámolják őket. Tehát a hozzánk tartozó bankok esetében nyugodtan elmondhatjuk, hogy nem kerül sor ezeknek a bankoknak a felszámolására. Ez, ez logikus ez a 8 százalék. Bankonként, ként, illetve bankcsoportonként határozzuk meg, hogy mekkora legyen a minimális saját forrás követelmény 2016-tól kezdve, és először a csoport szintjén. Most, hogy a standardot elfogadtuk, persze ez nem jelenti azt, hogy jövő hétfőtől már minden intézkedés megszületik, azért ez hosszabb folyamat. Az SRB jelenleg gyűjti a fontos adatokat, és előkészíti ezeket a döntéseket. Az ECON tagjai nyilván tudják, beszéltünk is erről, hogy az Európai Bizottság elfogadott egy delegált jogi aktust az emre és jelenlegi hónapokban nyomon követtük ezt a e, folyamatot. E, nincs szükség arra, hogy megváltoztassuk a most a politikánkat emiatt. E, sőt, az SRB úgy gondolja és üdvözli azt, hogy a delegált elfogadásával e, világos helyzetet teremtettünk az ágazat, a hatóságok számára. És az a tény, hogy a bizottság a minimális 8%-os célra nem utalt a szövegben, illetve ezt az utalást törölte, ugyanúgy, mint a négy éves fokozatos átállásra való hivatkozást, és ennek jogi oka van, de ez nem befolyásolja az SRB döntését. Most nemzetközi kontextusban a célek, a teljes vesztesség abszorbáló kapacitás az a start, amit az FSB kidolgozott és a G20-ak elfogadtak. A célek a veszteség felszívó kapacitás kapcsán 2019-ben azt követeli meg, hogy a kockázat alapján súlyozott eszközök 16%-a, illetve a teljes tőke átét minimum 6%-a legyen a, a ez a télak 2022-től kezdve pedig 18, illetve 6,75 százalék. A TILEK és ezek G20-ak követelménye közvetlenül kerül majd alkalmazásra, hasonlóan az F többi FSB standardhoz, de csak a globálisan rendszer szintű kockázatot jelentő pénzintézeteknél. A TILEK és az emel is fontos lépések ahhoz, hogy megteremtsük az egyenlő versenyfeltételeket és új ösztönzőket eh, ahhoz, hogy soha többet eh, ne legyen olyan, hogy egy bank túl nagy ahhoz, hogy eh, csődbe menjen. Európában közpénzeket csak akkor lehet majd felhasználni, ha először már a bérén képes tőke saját forrás legalább 8%-át felhasználták. Majd pár perc múlva még erre visszatérek. Szerintünk kulcs fontosság, nem csak, hogy lehetséges az, hogy az emrelt és a tilakot egymással kompatibilis módon alkalmazzák, nem csak az euróvezetben és az EU-ban, hanem globálisan is de nekünk jogi kötelezettségünk az emrelt alkalmazni, és ezért nem tudjuk megvárni, amíg a céleket alkalmazzák az EU keretei között. Remélhetőleg nem lesz konfliktus a kettő között. A bizottsággal együtt dolgozunk ezen, az egy munkacsoport keretében. Az emrelt kapcsolatos döntések megszülettek, és az MREL döntésünk kapcsán figyelembe veszük majd a télakkal kapcsolatos döntéseket is, és foglalkozunk a szanálást akadályozó tényezőkkel, ez lesz az SRB egyik fő célja 2016-ban. Köszönöm szépen, nagyon hasznos volt, ha kicsit ki is csúszott az időből, és most Hökmárk úrnak, az előadónak adom meg a szót. Köszönöm, köszönöm az elhangzott előadásokat. Legalábbis számomra ez egy nagyon bonyolult anyag, kérdéskör. Látom, hogy az EBA és a bizottság más megközelítést alkalmaz. Talán jó lenne, ha elmondanának nekünk két dolgot. Először is. Mi az a megközelítésbeli különbség következménye? Befolyásolja ez az MRL szintjét? Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy elég magas szinten határozzák meg a minimum saját tőke vagy saját varázs követelményeket ahhoz, hogy a bélin valósulhasson meg. Az itt kezelt probléma hogyan viszonyul a tilakhoz. Tehát melyik a legjobb módja annak, hogy felkészüljünk a tilakra, ami hát közvetlenebb hatást gyakorol majd a bankokra. Én úgy értettem, hogy a bizottság a 8%-os szintet jogszerűtlennek tekinti, de a kérdés az, hogy ezt az EBA is így látja-e. Persze meg kell vitatnunk a delegált jogi aktusok kérdését is egy kicsit részletesebben, de hogyha megválaszolnák az előző kérdéseimet, az engem segítene. Köszönöm, Eliza Pereira. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék gratulálni a három intézménynek, akiknek a képviselőit meghallgathattuk, ugyanis az egész eljárás középpontjában bölcsemberek és bölcs intézmények állnak, és ez nagyon fontos, hiszen rendkívül összetett ez a terület. Most először foglalkozunk, ilyen, vagy hajózunk ilyen járatlan vizeken, és ezért fontos, hogy az előadókkal, az árnyék előadókkal együtt megpróbáltuk tényleg foglalkozni a too big to fail problémájával. Születtek már jogszabályok, de ezt követően, mint mondtam, jár, járatlag vizeken hajózunk. Ezért nagyon figyelmesnek és okosnak kell lenni hogy nehogy a következmények ellentétesek legyenek a szándékainkkal. Amikor megbecsültük a, ezt a globális 8%-ot, a fő aggályunk az volt, hogy hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a következő válság idején ne az adófizetők pénzéből kelljen kisegíteni a ö, csődbeszébe került bankokat vitatkoztunk egymás között arról, hogy hogyan lehetne ezt a 8%-ot kiterjeszteni az összes pénzintézetre, függetlenül attól, hogy milyen az üzleti modelljük és mekkorák. Hiszen nem volt még példánk, még a válság híres példái között sem találtunk olyat, ahol ez a 8% lett volna a bailout eh, esetében. Ez innen se Európában, se azon kívül nem volt erre példa. Majd amikor a végrehajtási szakaszba kerül a dolog, akkor bizonyosodik be, hogy helyesen gondolkodtunk el, és hogy sikerül elkerülni azt, hogy szándékainktól eltérően lesznek szisztemikus hatások, vagy úgy, hogy egy rendszer szintű kockázatot jelentő bank mégis csődbe megy, vagy pedig a, mégis általánosságban az állampolgárok az adófizetők pénzével kell megint kimenteni bankokat. Tehát, hogy ne legyen kontroll nélküli csőd rendszer szintű bank esetében, és eh, a hagyományos konzervatív üzleti eh, modellek eh, esetében azért a hitelezők késítsék fel majd a bankot, ezt akarjuk biztosítani. De az összes a folyamatban résztvevőre oda kell figyelni, hiszen eh, itt most finomra hangolásra van szükség, ahhoz, hogy ne keletkezzen szisztemikus probléma, ami veszélyezteti az egész konstrukciót, amit már létrehoztunk, és amit tovább akarunk építeni. Tehát konkrétan, amikor összehasonlítjuk az emrelt és a tilakot, hát vannak különbségek, nyilvánvaló különbségek is a tekintetben, hogy ezeket hogyan számítjuk ki, de szeretném felhívni a figyelmüket arra is, hogy eltérő az átmeneti időszak is a kettő esetében. A tilak e, emellett csak a e, szipiszekre vonatkozik, azaz a rendszer szintű bankokra, az emrel pedig minden bankra, tehát 6000 ilyen pénzintézet van Európában. A e, bankunió kapcsán végül is a következőre hívnám fel a figyelmet. Először is meg kell értenünk, hogy mi ez, még hiányzik az egész modellből, és utána el kell végezni a finomra hangolást a már létrehozott elemek kapcsán, hogy nehogy az eddig eh, létrehozott konstrukciót eh, ne veszélyeztessük, amikor a rész, egyes részleteket eh, csiszoljuk véglegesre. Ilyen módon tudunk előrelépni, és tiszteletbe tartjuk a level 1-es döntéseket, ami tulajdonképpen az volt, ami felé most kell közelednünk, az az, hogy a szanálási hatóság különböző helyzetek ismeretében döntsön a megfelelő intézkedésekről, és megfelelő idő részletvel hozzuk létre az egész konstrukciót. Köszönöm az ECR-től nincs itt senki. Gulár asszony. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt, illetve hozzászólásokat. Nagyon hasznos az Európai Bizottságot, illetve asszonyt egyszerre meghallgatni. Először is hadd emlékeztessek arra, hogy néhány héttel ezelőtt a parlament elfogadta a jelentésemet, Delvo kollega ott volt, amely a nemzetközi, globális nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatainkat vizsgálja. A kérdés az az volt, hogy mit, mit mondhatunk arra, válasz, arra a kérdésre az európai polgároknak, hogy ki dönt, ki a döntéshozó. Nos, fél, fel kell, végig kell ö, gondolni azt, hogyha a, a hogyha az FSB az utolsó szó, akkor mire való a parlament? Ugyanis abban az európai polgároknak nincsen képviselete a G20 és ennek a válság során hozott döntései. Nos, ebben nem csak a demokrácia modelljét jelentő országok vannak, tehát önmagában az, hogy a G20-ban született egy döntés, önmagában ez nem garancia ami minden, ami a G20-ból származik, az maga az evangélium? Hát itt egy kicsit óvatosnak kellene lennünk. Mi a helyzet a hatája például? Elfogadjuk-e az amerikaiak logikáját, melyek, akik intézkedéseket hoznak, bizonyos intézményekkel kapcsolatban, vagy pedig az európai bankrendszerre koncentrálunk, amely nagyon eltér ettől, ráadásul az egyes tagállamok is eltérnek ettől. Például a francia helyzet más, mint más helyzetek. Franciaországban nem kellett bankokat megmenteni olyan mértékben, mint egyes más országokban. Aztán ami az elemzést illeti, el kell olvasni a szöveget, az irányelv világosan fogalmaz az emberrel kapcsolatban, a 8%-kal kapcsolatban, és esetről esetre kell értelmezni ezt, és meghatározza ez azt is, ez azt is, hogy hogyan lehet az alaphoz hozzáférni. Ami a nagyobb világosságot illeti, a nagyobb világosság nem jelenti azt, hogy mindenki ugyanazt, mindenkire ugyanazt a megoldást alkalmazzuk. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban egyetérthetünk. Utolsó dolog, van-e moral hazard itt ezzel kapcsolatban, mondván azt, hogy egy, a minden bank nak bizonyos feltételeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy az alapból részesülhessen. Ahogy Liza és Gunnar is mondta, illetve a jelentéstevő eh, körüli emberek, eh, hogy tehát bizonyos feltételeknek meg kellett felelni ahhoz, hogy az ember eh, hozzáférhessen, vagy a bank hozzáférhessen az alap segítségnyújtásához. Ennyi egyelőre. Nagyon komolyan kell venni ezeket az aspektusokat, ne menjünk azokra a területekre, amelyeket a jogszabályalkotó nem tervezett, és a, ezek a szervezetek, illetve az ügynökségek, ugyanaz vonatkozik rájuk, mint az ügynökségekre, a jogszabályokat kell alkalmazniuk. Mindennyian egyetértünk azzal, hogy a bank tevékenységet kerete, keretek közé kell szorítani, de nem akarjuk azt sem, hogy a bankok ne tudják a feladatukat, alapfeladatukat elvégezni. Köszönöm szépen. Speaker, so Philip Lamberts. Philip Lamberts. Üdvözlet mindenkit! Teljesen egyetértek azzal, amit Szilvi mondott, arról, hogy az FSB-nek mi a szerepe. Az FSB alap sztenderdeket javasol, de csak javasol, és a jogalkatóknak kell dönteni, nem fordítva. Igen, Szilvi, igazad van, a francia bankoknak nem kellett a mentéshez sok, túl sok francia adófizetői pénzt felhasználni, de az amerikai helyzetet is figyelembe véve azt hiszem, hogy a Société Générale esetében azért, ha nem is francia, de más adófizetői pénzeket azért felhasználtak. Nagy figyelemmel hallgattam a bizottságot. Két érvet hozott fel. Most nem figyel rám éppen, de nem baj. Tehát két érvet említett. Egy jogi érvet és egy politikai érvet. Azt hiszem, a jogi érvet nagyon apró betűvel írták, a politikai érvet pedig nagyon nagy betűkkel. Itt az egész ügy ugyanis inkább politikai. Én egyszerű ember vagyok, nem jogász, de azt tudom, hogy mi jogalkotók azt írtuk le, hogy eh, ha valaki támogatást eh, akkor a szanálás alapból, akkor a teljes eh, saját forrásának a 8%-át előtte már fel kellett, hogy használja. Ez jogszabályi szöveg. És el tudja mondani, hogy egy szanálható szisztemikus intézet nem fordul majd a szanálási alaphoz. Erre nincs egyetlen példa sem. Tudjuk, hogyha szanálni kell egy ilyen szisztemikus intézetet, akkor igenis igénybe fogja venni a szanálási alapot. Persze, szükség van a 8%-os emrelre, ez nyilvánvaló, és abban se vagyok biztos, hogy az ügynevezett jogi érve megállja a helyét, majd az Európai Bíróság előtt, ez 30 másodpercen belül megbukna ott, azt mondja, hogy hát 8%-os béli, nem már túl kell lenni ahhoz, hogy a szanálási alaphoz fordulhasson valaki. Hát szerintem itt elég világos a helyzet. Itt egy jogi átszadozás folyik, hogy a politikai nyomásnak megfeleljenek. Szerintem ezt játszák önök. Tehát őszintén szólva, én itt az EBÁT e támogatom. Nem gondolom, nem emlékszem pontosan, hogy Szilvi milyen szót használt, de alapvetően arról volt szó, hogy a e, jogszabály e, kapcsán csak fantáziálgatunk-e. Szerintem csak egy konklúziót lehet levonni. Bankonként testre szabottan kell meghatározni a számokat, de minimum 8% kell, hogy legyen ez a minimum saját tőke. Annál több lehet, de annál kevesebb nem. Tehát megint csak a jogi érvei azt hiszem nagyon gyengék. Ami a csillagot illeti, itt a jó hír az az, hogyha az összes eltköres 8%-at határozzuk meg, mint emelt, mint emlert a szisztemikus bankok esetében, akkor tulajdonképpen a tilaknak is meg fognak felelni ezek a bankok. Tehát, hogyha előírjuk az egyiket, azzal megteremtjük a másikhoz való megfelelést is, azaz két legyet ütünk egy csapásra, és ez nagyon jó dolog. Az utolsó észrevételem, nos, egyértelmű, azt akarjuk, hogy a hitelezők fizessenek, és ne az adófizetők, de ne felejtsük el, hogy igazából azt akarjuk, hogy a részvényesek, a tulajdonosok fizessenek. Azaz, ugye, ha rosszul vezetik a bankot, akkor végül is a részvényesek fizetik meg ennek az árát. És ez jó is, hogy így van. Úgy döntöttünk ugyanis, hogy beszámítjuk az emrelbe a saját tőkekövetelményt. Én azok értek egyek, akik szerint kell CRD er 5, és tulajdonképpen az összes nehézségtől megszabadulhatunk ilyen módon, amelyek még magasabb követelményt írnának elő, és inkább a tőke áttét tett kell meghatároznunk, mint ezek a nem igazán hiteles, kockázattal súlyozott eszközökből indulnánk ki. Thank you. Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy Konstanciusz úrnak írjon egy összefoglalót a hozzászólásáról, és arról, hogy a 44-es és a 45-ös nem ugyanaz. Nem látok egyéb jelentkezőt a frakciók részéről. Balc úr az első a spontán hozzászólók közül. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez a vita, ez a mai vita rendkívül izgalmas. A bankunió felelősségéről van szó, illetve arról, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a polgárokat ne kelljen kasszához kérni jövőben. Hogyha azonban a konkrét esetekről van szó, akkor nem elég üres szólamokat ismételgetni. Hogyha a törvényi kötelezettséget és a saját ön elköteleződésünket komolyan vesszük, akkor ez a kötelező érvényű minimális 8%-os hozzájárulás szerintem szükséges. Ami az európai bankfelügyelet, illetve a hogy az Európai Bizottság szerint a bankfelügyelet, eh, illetve a szerelési testület nem eh, elegendő, ez aggasztó véleményem szerint. Szeretnék néhány kérdést eh, megfogalmazni. Miután többen is mm, nagyon sok okos dolgot elmondtak már. Az első kérdésem az Európai Bizottsághoz. Tervezik-e azt, hogy a szanálási testületeket különböző lehetőségekkel ruházzák fel, hogy az MRL 2-es pillérbe tartozó eszközöket használhassanak. Aztán a subordination-re vonatkozóan az Európai Bizottság, az, az SZD eh, hogyan viszonyul ahhoz, hogy a második pilléres emrelben kötelező érvényű fenntarthatóságot valósítsanak meg. Utolsó kérdés, 3,5%-os kivétel esetében döntés valósulhat meg, Hogyan gondolják ezt a jogszabályalkotásban figyelembe venni? Köszönöm szépen, Pervans Berez. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a meghívottaknak, hogy bemutatták, bevezették ezt a vitát. Három kérdésem van nekem is. Először is az Európai Bizottság bizottság azt mondja, hogy itt a tilakkal kapcsolatban új javaslat merül fel, és a meg, ami a megvalósítást illeti, hát ez kérdéses számomra, miért nem állították egymás mellé a két szöveget. Melyik, fog, melyik lesz elsődleges fontosságú? Lehet, hogy egy kicsit naív vagyok. Hogyha a kettőt nem egyszerre valósítsuk meg, Lehet, hogy a tillakkal akarunk majd kiigazítani, akarjuk majd kiigazítani azokat a hibákat, amelyeket az emrellel vétettünk? Most figyelembe kell venni a, a tillak életbelépését az Európai Unióban. Ami a 8%-ot illeti, az Európai Bizottság nagyon világosan fogalmazott, és mind jogi, mind politikai szempontból egyes szinten világos a politikai szándék, esetről esetre kell megvizsgálni a helyzetet, és ez nem lehet mindent felülíró szabály. A ö, tanács esetében, a tanács szintjén mi a helyzet ebben a témában? ugyanis társjogalkotók vagyunk. Harmadik pont, ami felmerül a témával kapcsolatban. Azt szeretném tudni az Európai Bizottságtól, hogy ugye az egyik nehézség, amivel szembenézünk, hogy a feltőkésítés nem működik úgy, ahogy ezt gondoltuk. Volt, illetve a csődeljárás nem működik úgy, ahogy ezt elgondoltuk. A különböző opciókat végig lehet gondolni. Ez Persze vannak olyan elemek, amelyek, amelyeket jogi szinten nem lehet mérni, de a 8% nagyon fontos kérdés. Mi a helyzet azzal kapcsolatban, ami valószínűleg nem gondoltak végük, a valóság, a politikai helyzet E, azt mutatta e, gyakran, hogy ugyan egyes esetekben végig se gondolták azt, hogy egy bankot fel lehet számolni, holott e, kivételes esetekben ez lehetséges lett volna. Köszönöm szépen, Sven Gigold. Köszönöm először is. Szeretném kihasználni ezt az alkalmat arra, hogy Elizának köszönetet mondjak a kiváló együttműködésért. Még akkor is, hogyha nem mindig egyformán érveltünk, főleg ma, e, akkor is nagyra értékeltem azt a e, bizalmat és azt az együttműködési szellemet, amelyet megismertünk, e, és a zöldek és Pervans Perezt sok szeretettel üdvözlik a szociáldemokrata frakció új koordinátoraként. Azt hiszem, hogy ez az együttműködési szellem, amely mindig is határok, párthatárokon átnyúlt, ezek a jövőben is folytatódnak, Eliza Ferreira-nak minden jót kívánok Portugáliában, az LKB-ban. Biztos találkozunk még. Természetesen én e, azt e, támogatom, és nagyra értékelem azt, hogy a közférában maradt, e, és nem úgy, mint mások, akik azonnal a privát szférába váltottak. And, uh, and beyond that... Ezen kívül, és ezzel a témával kapcsolatban érdemi kérdésekben bizonyos dolgokat ki kell mondani. Ez a téma eléggé szimbolikus jellegű egy szélesebb kontextusban. A parlament megszavazta a Balc jelentést, amely egy elég kiegyensúlyozott kompromisszum. Mit csinálunk, a, mi, mi legyen a helyzet eh, a közfinanszírozással kapcsolatban egy ilyen hosszú reform után nem minden tökéletes, ezt nem tudtuk, de nem a deregulációt, nem a gyengítést akartuk, hanem azt akartuk, hogy egyes esetekben erősítsenek, javítsanak más területeken, keressék meg, a, azonosítsák a hézagokat, illetve a túlterheltséget, illetve a kettős szabályozást. Ez egy kiegyensúlyozott álláspont volt. Most mi történik? azt látjuk, hogy folyamatos a gyengítés. Engem nagyon sokkolt eh, az a konferencia, eh, amelyet az Európai Bizottság eh, szervezett, nem úgy tűnt ez, mint egy kiegyensúlyozott kompromisszum, amit az Európai Bizottság benyújtott javaslatként a konzultációs folyamat után, hanem inkább egy kívánságlista volt ez, amely elég egyoldalú. Ami pedig a bankokat illeti természetesen, ez itt többször is, e, és ezt többször is említették többen is. Tudjuk, hogy a tanácsban nem mindenki hisz abban, amit eldöntöttünk, és nem a finom hangulásra gondolok, hanem az alapokra. Ez a Bailin és az egyetemű, az erős tökelvárások mutatják az előrevezető utat a bankok, kereskedelmi bankok esetében. És ami a kereskedelmi bankokat illeti, hogyha esetleg egy újabb válság merülne fel, akkor a saját kockázataikat vállalniuk kell, mert különben nem felelünk meg a piacgazdaság elvárásainak. Több pont is van, ahol több tagállam azt kérte, hogy gyengítsünk a sztenderdeken. Világos az elkötelezettség, több kulcsfontosságú szereplő esetében, az SAB-t illetően a 8%-os minimális elvárás mellett ahhoz, hogy hozzáférhessenek a szanálási alaphoz. A világos konklúzió az, hogy ez a minimum emrel, mert máshogy ez nem logikus. Most pedig azt halljuk, hogy a tagállamok, Olaszország és Franciaország és a tanács azt akarják elérni, hogy eseti kezelés legyen, e, megítélés legyen, és az 8% a kivétel legyen, és nem a minimum. Az Európai Bizottság pedig ezt támogatta, a szűk politikai és jogi interpretációja által. Úgyhogy az alapkérdés az, hogy a parlament milyen álláspontot fog elfogadni. Ő is gyengíti majd ezt az álláspontot, és egyes szereplők kívánságlistájához csatlakozik, vagy kitart az álláspontja mellett, és azt mondja, hogy a 8%-os tőke e, elvárás vagy hozzájárulása minimum ahhoz, hogy prof, kihasználhassák a szanálási alapot. Ez az alapkérdés nekünk az SZB-t támogatnunk kell világos jelzésekkel, és meg kell győznünk a tagállamokat arról, hogy a 8%-ot minimál, minimális elvárásként fogadják el. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sven. Nekem is lenne néhány kérdésem, és én is szeretnék egy kicsit öm, aktívabb vitát folytatni. De egyetértek az elemzéseddel, de nem tudom, hogy most kell -e ezt a vitát lefolytatni, de minden esetre valamikor le kell. Főleg, ami a jogszabályaink elemzését illeti. Minden esetre, ami a télakkal kapcsolatos munkát illeti, és hogy hogyan gondolják a télak hatáját. A DCIPS és a TCIPS kérdésére gondolok. A második kérdés Körig asszonyhoz szól a hozzászólásának a szövegét megkaptam. Ön azt mondta, az SR, hogy az SRB ezt ö, ö, szorosan figyelemmel kíséri ezt, és nem gondolja úgy, hogy a poliszin változtatni kell ezen ö, delegált jogi aktus miatt. Persze tudják, hogy a delegált jogi aktus egy idő után jogi aktussá válik, Ön szerint tehát ez a delegált jogi aktus eléggé koherens? Megfelel ez az SZRB politikájának? Nagyon fontos ezt tisztázni. Én a delegált jogi aktust úgy értelmezem, hogy ez a jogszabályok egy rész, jogszabályalkotás részét képezi, Nagyon fontos, hogy az intézmény ugyanúgy értékelje a jogi szöveget, és koherens módon alkalmazza azt. Aztán elhangzott, hogy 8%-ot várnak el a nagyobb bankoktól a bankunióban. Volt egy dolog, amit nem teljesen értek. Mi az a legnagyobb bankok? Minden bank az Egységes Szenálási Testület ernyője alatt, talán ezek nem a legnagyobb bankok, de sok bank. Ez is fontos, mert természetesen az Európai Bizottság az EBA-re eh, vonatkozó delegált jogi aktust eh, eh, módosítja, és ez a GCIPS-re vonatkozik, ez egy nagyon fontos információ, és emellett, ami azt illeti, hogy az euró zónában kiegyenlített feltételek legyenek, ez minden intézményre vonatkozik. A két eszköz nagyon különböző. A TILAK paradox módon enyhébb, az MREL pedig szigorúbb, Persze ami az eligible liability-t illeti, ez különböző. A kérdésem a következő. Ami legfontosabb az, hogy végeredményben egy áramvonalasított, koherens, és remélhetőleg, olva, remélhetőleg olvasható mechanizmusra kerül sor, és nem csak a különböző kritériumok egymásra helyezéséről. Ami ezt a további elvárást illeti, ami az emrelben most szerepel, figyelembe véve a nyitott kérdést, ennek az egésze, ennek az eredménye lehet-e egy áramvonalasított, egyszerű mechanizmus, amely a stabilitást erősíti, és a másik oldalon mindenki számára egy feltételeket biztosít? Ez egy általánosabb kérdés. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Számos nagyon fontos kérdést kaptam, amit a jelentéstevő Hökmark úr fölvetett. Ne értsék félre, mi azt gondoljuk, hogy az EB által javasolt standard és az, az Európai Bizottsági jogi aktusról van szó, Ami az érdemi részt illeti, egy nagyon fontos dolog, világossá kell tenni, ne legyen e, ellentmondás, ne legyen félreértés a e, bizottság e, tagjai között a minimum 8%-os emrel és a 8%-os minimális bail-innel kapcsolatban itt egy kicsit félreértés van. Hogy világossá tegyük ezt, az Európai Bizottságnak nincs szándéka arra, és remélem a parlamentnek nek sem, hogy a minimális bail-in szabály 8%-os szintjét megváltoztassuk annak feltételeként, hogy hozzáférhessen a szanálási alaphoz a bank. Nincsen semmiféle ilyen javaslat, attól féltem, hogy egy kicsit ezt félreértették, és azt gondolják, hogy van. A 8%-os minimum emre Nos, utalnék az Európai Bizottság hatástanulmányára. Igen, készítünk hatástanulmányt, lehet, hogy nem mindenre, de készítünk ilyet. És az Európai Bizottság hatástanulmányát elkér, elkészítettük. Ez azt mutatja, hogy ez a 30 eset, amit megvizsgáltuk, csak háromban volt szükség eh, új, újratőkésítésről eh, az emrel 3%-ának megfelelően. A minimum 8%-os emrel ez valóban tényeken kellene, hogy alapuljon, nem pedig eh, találgatásokon, és eddig nem volt olyan adat, illetve olyan tapasztalat, ami ezt indokolná, ezért gondoljuk azt, hogy bizonyos rugalmasságot kell biztosítani, bank szintű öm, rugalmasságot. 8%-os eh, Bélin, ez nem eh, kérdéses. A 8% emrel, ez egy más kérdés, a rugalmasságra eh, szükség van. Balc úr számos kérdést feltett, 3,5%-os határ, sokat küzdöttünk ezért, szeretnénk ezt megvalósítani az Európai Bizottság javaslatában. Végre a, a, a kettes pilléres elvárásokat is végre fogjuk hajtani, ahogy ez Bálc úr említette, ez nagyon fontos. Gulár asszony által felvetett téma. Igen, igen, kerestem. Gulár asszony, de megtaláltam. Nos, egy FSB ajánlásról van szó. Ezek nem e, európai e, jogszabály e, mm, státusszal rendelkeznek, ezért azt javasoljuk, hogy a parlament és a tanács fogadjon el jogszabályt ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ezzel a demokratikus szellem megvalósuljon. E, Európai Bizottsági hatástanulmányjal természetesen szokás szerint. A további pont, e, Perez asszony által felvetett kérdés, ami, ami a, e, az időzítést illeti az emberre szükség van, a tilakra 2017-re van szükség. Azt gondolom, hogy ez a két elkötelezettség igen, megvalósulhat egymás mellett. Remélem, hogy a legtöbb kérdésre sikerült válaszolnom. Elnézést, hogy ennyi időt vettem igénybe. Köszönöm szépen. Mm, EBA. Köszönöm szépen, elnök úr, először is 8% a kulcsfontosságú pont, amit szeretnék említeni, amit az SRB és az Európai Bizottság is mondott, nem várjuk azt, hogy az Európai Bizottság által hozott módosító javaslatok meg változtatják a rendeletet. Azt mondták, hogy nincs szükség a polici megváltoztatására, és mi is így gondoljuk, hogy a bankunión kívüli szanálási álláspontok is ennek megfelelnek. Ami az IFSB e szerepét illeti, osztjuk azt, amit a bizottság mondott, a mandátumunkat a jogszabályalkotótól kapjuk, nem az IFSB-től. E sok tag hatóságunk részt vesz FSP vitákon, ott ülnek az asztalnál, de a, a mandátumunk a parlamenttől és a tanácstól jön. Fölvetették az Emre és a Tilak kompatibilitását. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az egységes, koherens elvárásrendszer, amelyek ugyanazt a célt szolgálják. Nagyon nehéz ugyanezért a, a célért különböző technikai specifikus, specifikussággal rendelkező eszközökkel küzdeni. Végül pedig egyesek utaltak arra, hogy kérdezték, hogy ez keretet lehet-e egyszerűsíteni. Azt gondolom, hogy erre van még lehetőség a télek végrehajtása során a technikai sztenderdeket például módosítva az egyes szinten. Itt lenne erre lehetőség, hogyha az Európai Bizottság javaslata végleges. Köszönöm szépen. Thank you. Elke König. Köszönöm, Elke König. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azzal kezdem, hogy megismétlek egy mondatot, és az Ebba és Petrik Pirsz által mondottakra visszautalok. Az MREL a fő eszköz, amelyel a szanálási hatóság a bankok lebonyolíthatóságát, szanálhatóságát akarja elérni. Tehát úgy gondolom, hogy jogosan mondhatjuk azt, hogy bank szerint kell dönteni, és a bankok szisztemik footprintje, szisztemikus voltától függ, hogy milyen szintű legyen. És az is nagyon fontos, hogy a szanálási hatóság dönthessen arról, hogy az emrelt meghatározza a resolvability elérés érdekében. Nem látjuk annak szükségét, hogy megváltoztassuk a általunk folytatott gyakorlatot, Vita volt a 8%-ról, illetve a négy éves phasingin kérdéséről, hogy ezek game changerek-e vagy sem, megváltoztatják-e kereteket vagy sem. Természetesen mi az EBA-tól várt eh, tervezet alapján, a tervezetet figyelembe vetjük, és azt mondhatjuk, ez nem game changer. A 8%-ra kitérve, és ezzel már a második kérdésüknél vagyok, azt mondhatom, hogy az SRB hatája alá tartozó bankokra koncentrálunk, de még egyszer mondom, bankonként leosztva. Lehet olyan bank, amely 8% jelentősen magasabb, mint amire a banknak szüksége volna. De a tagállamok döntenek itt, nem az Unió. Ám hogyha megvizsgáljuk a bankokat, vannak a GCP-ek, hát a nem eurozónás G-szépek kevésbé fontosak az eurozónában, mint egy-két olyan bank, ami a bankok második, harmadik vonalában van, vannak, akik mondjuk nemzetileg, szisztematikusan fontosok tagállamilag. Ezért tehát voltak éppen <clears throat> mi azt tartjuk célra vezetőnek, hogy a bizonyos bankoknak igenis lehet szüksége a 8%-ra, biztosítandó a 8%-os emrelle biztosítandó a 8%-os liability-t, hogy egyszerűen fogalmazzak. Persze, nyomon követjük, hogy a világon más szanálási hatóságok milyen szakpolitikát folytatnak. Látjuk, hogy a bankok az eurózónán belül egymással versengenek. Egy szóval, hogyha megvizsgáljuk a tíleket és az emrelt, és figyelembe veszük, hogy mind a kettő voltak éppen ugyanazt a célt követi, éppen ezért úgy gondolom, hogy a nemzetközi szinten a ténylegben testet töltött vitát érdemes követni, akár a szubordinációról, akár az MREL delokációjáról van. Szóval mondom, a legnagyobb bankokra koncentrálva beszélek. Most vannak olyan kis bankok, ahol a nulla vagy egy kicsivel nulla fölötti MREL bőven elegendő volna. Szóval ezeknél a szisztematikusan fontos nagy bankoknál érdemes figyelembe venni ezeket a szempontokat is az MREL meghatározása során. Az MREL rendelet adja a keretet, amelyben dolgozunk, a többi jogszabály csak kitekintést ad, a mi kezünket, a mi munkánkat az MREL rendelet köti meg. Köszönöm szépen. Köszönjük. Meg szeretném köszönni mindenkinek, a felszólalóknak, hogy hozzájárultak. A scrutiny slotokhoz, tehát az intézkedések ellenőrzéséről szóló napirendi pont sikeres végrehajtásához figyelembe vesszük, amit az EBA és a többi hatóság, illetve a bizottság mondott. Nem tudom, hogy az előadó kéri a szót. Nem, csak annyit mondanék, hogy kitűnő előadásokat hallgattunk meg. Elgondolkozom majd a kérdéseken. Azt hiszem, annyit kijelenthetünk, hogy elégedettek lehetünk az itt lefolytatott vita tükrében, fényében, után. Köszönjük szépen, ezzel lezárjuk a vitát, és már is a következő napi rendi pontra térünk rá. Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadi Csoport, vagy EFRAG igazgató tanácsa elnökének kinevezése. Szeretettel üdvözlöm Jean-Paul Gozest, körünkben. Jean-Paul, nagy öröm, hogy itt vagy körünkben, e, abban a szakbizottságban, ahol hallatlan fontos szerepet játszottál sok éven keresztül. Ahogyan tudják, Gózez úr a bizottság javasolt, a bizottság javasolt a Gózer úrat az EFRAG elnökének. Egy szóval az EFRAG igazgató tanácsa elnökének. Most pedig szabályaink alapján egy meghallgatást tartunk, meghallgatjuk a jelöltet, Gozeszt urat. És még ma itt az Ekomban szavazunk is az ő kinevezéséről. Szeretettel üdvözöllek Zsampol körünkben, már is megadom neked a szót. Az előadásod után pedig a tagjaink kérdezhetnek. Jean-Paul, a szó a tiéd. Köszönöm szépen, elnök úr. E, bizonyos, e, hát e, érzelmileg fokozott állapotban jöttem ide erre a bizottsági ülésre, és nagyon örülök, hogy, hogy ismerős arcokat is látok. Tíz évet töltöttem itt az Európai Parlamentben, aztán tíz évet itt az Ekonban, ugye? és aztán eh, két évig, eh, hogy úgy mondjam, tartalékon voltam. Eh, aztán benyújtottam a jelöltségemet az EFRAK elnöki posztjára. Ez az elnöki poszt, ez nagyon vonzó ugyan, de előző, vagy elődöm minőségi és tapasztalatbeli kvalitásait nem tudom ismételni és hozni, de remélem, hogy mégis sikerül meggyőzni önöket. Azonban a tanulmányaim ezt lehetővé tennék. Politikai és jogi tanulmányokat végeztem, aztán Párizsi Bíróságon ügyvéd voltam, aztán tíz évig dolgoztam a legfelsőbb bíróságon, illetve a semmitőszéken, és aztán pénzügyi jogi igazgatója voltam egy banknak, amely a helyi önkormányzatoknak nyújtott finanszírozási lehetőséget a, ezek után csak az európai mandátumomra koncentráltam, és az egyéb szakmai tevékenységeimet felfüggesztettem, illetve egy 300 fős kis falunak a polgármestere voltam 30 évig, lehet, hogy ez egyeseket megmosolyogtat, hogy 300 fős ilyen kis közösségek, önkormányzatok léteznek, de Franciaországban ez a helyzet. Az Európai Parlamentben nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a néppárt koordinátora lehettem 2007 és 2014 között, és együtt dolgoztam például Burkhard Balc barátommal, és részt vettem több jelentés elkészítésében, például az EFMD-ről szóló rendelet, aztán a gazdasági politikák koordinációja, az európai szemeszter témái olyan témák voltak, amelyekben sokat dolgoztam. Világos az is, hogy az EFRAG által elvárt kompetencia ennél szélesebb körű. Mindemellett az EFRAG-ot Filip Megat jelentése nyomán át rendezték, átszervezték. Nos, hogyha megnézzük ennek a, az alapszabályát, nem minden teljesen egyértelmű, de azt hiszem, hogy eh, itt figyelembe kell venni a közérdeket. Az, az EFRAG egyik jellemzője az, eh, és különlegessége, hogy egyrészt az érdekelt feleket képviseli, eh, tehát több országban megteszi ezt, és az azt gondolom, hogy ez egy kicsit innovatív jelleg, amelyel eh, a megstart jelentés után megvalósult eh, ez a eh, szervezet. Az EFRAG több szintű szervezet, van egy technikai bizottsága, amely nagyon specializált, aztán van egy igazgató tanácsa, illetve hát egy munkatársi állománya is rendkívül kompetens munkatársakból áll ezen rendkívül specifikus témában. Ami az EFRAK elnökének szerepét illeti, ebben az új szervezetben az ő feladata elérni azt, hogy a különböző szintű kompetenciák harmonikus módon valósuljanak meg, és az vezérigazgatóval, aki ugye a személyállományért állományért felel, vele együttműködve kell elérnie azt, hogy az EFRAGA szerepét betölteni tudja a tárgyalások során a nemzetközi szintéren. Ami eddig történt, és ez kiváló, de ennél jobb munkát is lehet végezni. Európa hangját egyértelműbben kell hallatni a, a szemviteli sztenderdek megvalósításában és ezen a területen, az IASB-ben. És Európa feladata elérni azt, hogy ezek a számviteli sztenderdek, ezek megfeleljenek azoknak az elveknek, amelyek az európai számviteli elvekből ö, eredeztethetők, a megbízhatóság, az elővigyázatosság, a gondosság, de figyelembe kell venni Európa specifikus elvárásait, szükségleteit is. Az én elnöki szerepem az abban valósul majd meg, hogy elérjem azt, hogy ezek az iránymutatások megvalósuljanak. Emellett biztosítani kell azt, hogy a hatástanulmányok, amelyek léteznek és amelyek kielégítőek, ezek jobban figyelembe vegyék a makrogazdasági, a, a normák elfogadásának makrogazdasági következményeit, és hogy milyen hatással vannak ezek a növekedésre és a pénzügyi stabilitásra. Láttuk, hogy egyes osztályozások ahelyett a stabilizátor hatást váltanának ki, inkább negatív irányba viszik a dolgokat. Úgyhogy ezek a konkrét elképzeléseim az elnöki szerepről. Emellett azt is el kell mondanom, hogy figyelembe kell venni a közérdeket. Filip Mester a jelentésében elkezdett ebbe belemenni. Nekünk ezt mélyítenünk kell, el kell mélyítenünk, és esetleg ezt meg kell azonosítanunk kell azokat az eseteket, ahol a közérdek közvetlenül hatással lehet ezekre a számviteli sztenderdekre. És figyelembe kell vel azt is, hogy a közérdek kép, legjobb képviselője a parlament. A, az én feladatom az lett, hogy erősítsem a három ügynökséggel való kapcsolatunkat. Ne, csak megfigyelők vagyunk, a, taná- a tanács testületben, de azt gondolom, hogy tanácsadó csoportban, de azt gondolom, hogy így mégis javítanunk kell a kapcsolatokat. Vannak személyes kapcsolataim az ünnökségi elnökökkel azért, mert itt ebben a szakbizottságban dolgoztam éveken át, és ezek a személyi kapcsolataim megmaradtak, és az, ezeket ki is kívánom használni a harmonikusabb munka érdekében. Tehát az EFRAK, a három ügynökség és az Központi Bank közötti kapcsolatokat. Teodor Szoloján jelentéséről szavaztak, ez júniusban kerül le a plenárisra, és ez nagyon fontos megfigyeléseket tartalmaz. Ha megítélhetem ezt. Nos, amennyiben önök bizalmat szavaznak nekem, akkor ezek lesznek a legfontosabb elveim. Azt gondolom, hogy én szeretnék az Európai Parlamenttel bizalmi kapcsolatokat ápolni és párbeszédet folytatni. Ez azt jelenti, hogy rendszeresen, akár, az EFRA, akár a parlamenti képviselők kívánságára, a frakció elnökök kívánságára, Együtt tehát közös munkaüléseket tarthatunk, egyrészt a vitapontokat illetően, tehát a napirenden szereplő témákat illetően, de azzal kapcsolatban is, amiről azt kívánjuk, hogy napirendre kerüljön. Tehát proaktívnak is, proaktívak is lehetünk az EFRAK-kal kapcsolatban, még az előtt, hogy mások felvetik a kérdéseket, mi ennek elébe mehetünk. És nem kell megvárni eh, azt, hogy ez megtörténjen más forrásból ahhoz, hogy bizonyos ajánlásokat tegyünk. Az európai intézmény eh, amelyel engem szoros szálak összefüggnek ez a parlament is többek között, és eh, hogyha megkapom a bizalmat és betölthetem ezt a szerepet, akkor hamarosan egy, az illetékes képviselőkkel egy közös munkaülést szerveznék, és kollégiális kapcsolatokat kívánok ápolni, mint ahogy ezt tettem annak idején koordinátorként is, minden frakcióval együttműködve intelligens megoldásokat és megfelelő kompromisszumokat keresve. Azt gondolom, hogy semmi ok nincs arra, hogy ez a kollegiális kapcsolat ne folytatódhatna ebben az új funkcióban, és ennyit szerettem volna elmondani. Természetesen rendelkezésre állok a kérdések megválaszolására, és remélem, hogy nem lesznek túl mm, gonoszak velem. Köszönöm. Thank you for this, I would say, excellent presentation and uh, very promising also in term of... Köszönjük ezt a kitűnő bevezetést, és köszönjük, hogy ilyen szoros kapcsolatot ígér a parlament és az EFRAG között. Mi több, hogy az EFRAG szerepét proaktív módon igyekszik meghatározni. Hallgassuk meg most a frakciók felszólalását. Kérem, hogy maximum négy percben szólaljanak fel, máskülönben kicsúszunk az időből. És még szavaznunk is kell Burkhardt Köszönöm szépen, elnök úr, kedves Jean-Paul. Először is meg kell mondanom őszintén, hogy nem tudok teljesen semleges lenni egy ilyen meghallgatás során, hiszen hosszú éves barátság és munkakapcsolat is összekapcsol bennünket. Abból is látható, hogy milyen jól ismerjük egymást, hogy a kérdések, amelyeket lejegyeztem, már mind megválaszolásra kerültek rövid előadásodban. Különösen tetszett, amit a parlamenttel való kapcsolat gondolatodról mondtál, más nem is képzeltem volna el egyébként, mint hogy ezt mondod. Felmerül itt azonban egy további kérdés is, hiszen csak röviden tudtál beszélni a kapcsolattartásról. Azt mondtad, hogy Európa érthetőbben szólaljon meg a nagy nemzetközi globális eh, szinten a számvevőszéki normák versengésében. Tudnál ebben egy picit precízebb lenni, mert számomra ez az egyik fő és legfontosabb kérdése az elkövetkező években. Örülök, hogy jelölként, jelöltként itt vagy, és egyébként nem csak személyesen, hanem egész frakcióm nevében mondhatom ezt. Köszönöm. Elmondtam, hogy Európának erősebbnek kell lennie, Az EFRAG-ban bizonyos technikai aspektusokon keresztül ezt meg lehet valósítani, de vannak olyan tényezők, amelyek a különböző európai pozíciókat katalizálhatják olyan értelemben, hogy egy erős álláspont jöjjön létre. Egy szervezet, például az EFRAG, az Európai Bizottságnak te, mondjuk egy tanácsot, amelyet a bizottság vagy követ, vagy nem, e, de emellett párhuzamosan e, Európában e, más vonalakon más álláspontot képviselhetnek, amelyek más irányba mutatnak. Az EFRAG feladata az lenne, hogy elérjük, hogy a lehető legszélesebb alapokra helyezzük azokat az álláspontokat, amelyeket nemzetközi színpadon majd képviselünk. Így kell proaktívnak lenni, és így kell bizonyos témákban anticipálni, és anticipálni esetleg az, akár az ellentmondos mondásokat is, vagy az Európán belüli véleménykülönbségeket. Ez egy nagyon fontos munka, és az Európai Bizottság, legalábbis az szerint, amit én tudok, elkötelezett az iránt, hogy és ezért módosították az efragot bizonyos értelemben, És azt is szeretném elmondani, hogy az a tandem, amely az elnök és a vezérigazgató együttműködését illeti, ez jól kell, hogy működjön, hogy Egyesek érteni fogják a viccet. Telefonáltam ma reggel a vezérigazgatóval, aki angolul beszél, és én azt mondtam, hogy ez egyetlen verseny, ami közöttünk létezhet, az az, hogy meglátjuk, hogy ki beszéli először jobban a másik anyanyelvét. Hát látják, hogy ez is azt mutatja, hogy az EFRAK egy, az én céljaim szerint az EFRAK egy harmonikusan működő csapat kell, hogy legyen. Köszönöm, Pervans Perez. Köszönöm szépen, elnök úr. Jean-Paul Gozesnek szeretnék gratulálni ehhez a jelöltséghez, és nagyon örülök, hogy itt találkozunk újra, és én is, mint az új funkciómban mutatkozhatok itt be az SND frakció koordinátoraként. Három kérdésem lenne. Az első, Ezefragot már régóta ismerjük. A kezdetekben E, kezdetekben erre úgy tekintettünk, mint az ISP felé az európai hang. Aztán gyakran, e, aztán ez egy idő után ez megfordult, úgy tűnt, mintha az EFRAG az IASB képviselője lenne Európában. Hogyan lehet visszafordítani ezt a szerepet, hogy az eredeti misszió megvalósuljon? Másodszor, mi a helyzet a a jelöléssel kapcsolatban, mi a véleménye ezzel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy a funkciók között bizonyos pihenő időt tervezünk be, azért ez elég hosszú idő eltelt, illetve azt mondta, hogy az európai érdekeket kívánja képviselni, az IFRS 9 például egy ilyen égető kérdés, ezzel kapcsolatban sok európai teszi fel a kérdést, hogy ez a norma, hogyan, ez a standard hogyan valósítja be, meg a hosszú távú befektetések lehetőséget. Aztán az EFRAG rendelkezik-e minden elemmel, ami szükséges ehhez, vagy szüksége van még egyéb elemekre is a számviteli normák bevezetésével kapcsolatban. Ez már elég nehéz, mondja az elnök, úgyhogy hagyjuk ennyiben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én még mindig úgy emlékszem önre, mint az EKON elnöke. A kérdés, ami az ISB-vel kapcsolatos, hogyha zártatok mögött lennénk, azt is mondhatnám, hogy a jelölt a jelöltek választása attól is az is hatással lehet erre, hogy ki az, aki nagyobb függetlenséget tud biztosítani az ISZP-től. Én szeretném megvalósítani az európai érdekek képviseletét, Ami a hatástanulmányt illeti, erről beszéltem röviden, de el kell mondanom még egyszer, mivel ez eddig nem volt eléggé pontosan megfogalmazva, a hatástanulmány lehet, hogy nem eléggé kielégítő, erről már beszéltem, a makrogazdasági elemeket is figyelembe kell itt venni, és egy kicsit messzebbre kell menni, ami a ami azt illeti, hogy mi az, ami hasznos. Én ügyvédként dolgoztam sokáig, és ugye az ember végig gondolja, hogy mi történt, és a végén elfogad egy véleményt, miután mindenkit meghallgatott, és ez alapján tud tanácsot adni és mindennek során remélem, hogy a vezérigazgató aktív részvételére számíthatok. Köszönöm. Thank you. Uh, Bernd Luke. Bent Luke. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Szait Kamal nevében uh, szólalok fel, aki nem tudott eljönni. Köszönöm szépen, Gozász úr, hogy itt van és köszönöm az ECON kollégák észrevételeit. Az ECR úgy gondolja, hogy az új EFRAG elnök kinevezése eh, nagyon fontos lépés, hiszen hosszú ideig nem volt elnöke az EFRAG-nak. Egyhangú támogatást élvezett eh, a Stolojan új jelentésében jelentése, és a Maistat eh, jelentésben foglalt reform folyamatot is üdvözöljük. Vitálisan fontos számunkra, hogy az EFRAG magas szintű technikai elemzést biztosítson, és eh, hatástanulmányok emélyítésen dolgozzon, és így a közérdekét szolgálja kiegyensúlyozott szakvéleményével. Üdvözlöm azt az észrevételét, hogy továbbra is szoros kapcsolatban szeretne dolgozni a parlamenttel, annak érdekében, hogy a még fennálló aggályokat az EFRS e 9 standardokkal kapcsolatos kételyeket eloszlassuk. Gózász úr, azt szeretném kérdezni, hogy a legutóbbi saját kezdeményezésű jelentésünkben az nemzetközi számvevő, számviteli normák és az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatok között feltámadt diszonancia vagy egy át nem fedés közötti kérdéshez szóljon hozzá, különösen a francia számviteli szabályokra gondolok. A Decision Usefulness modellt um, javasolja ugyanis uh, az Európai Bíróság, illetve a Nemzetközi Számvételi Standard uh, testülete. Ugyanakkor az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján a provisioninget minden előre látható veszteség vagy kintlévőség kockázat tekintetében ki kell alakítani. Ezeket az előrejelzéseket fel kell tüntetni a mérlegben, és csak a, a mérlege készítésekor, készítésének időpontjában jelentkezett tőke osztható ki osztalékként. Kérdezem, hogy e két számviteli norma közötti ö, ellentmondást ön is ellentmondásnak látja, és ha igen, hogyan próbálja ezt áthidalni, ezt a különbséget? Köszönöm szépen a kérdését lehet, hogy túlságosan nagyra vágyónak tűnt, benyújtottam a jelöltségemet, de lehet, hogy még inkább nagyra vágyónak tűnik megvála- megpróbálni megválaszolni egy olyan kérdést néhány másodperc alatt, ami ennyire összefüggő. Azt javaslom, hogy hogy a rendszeres találkozók egyik témájává tegyük ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy nincs értelme most eh, hirtelen eh, találgatás szintjén válaszolni erre a kérdésre, hanem sokkal inkább a technikai elemeket figyelembe véve eh, egy ilyen munka találkozón vitassuk meg ezt a témát hozzáértő csapat előkészítésében. Ami a hosszú távú beruházásokat illeti, ez az egyik fontos téma, ami engem foglalkoztat, és azt szeretném elérni, hogyha a számviteli, hogy a számviteli szabályok ne büntessék a hosszú távú beruházásokat azáltal, hogy rövid távú szabályokkal vagy korlátokkal illetik azt. Köszönöm. Thank you. Sylvie Goulart. Szilvi Goulard. Merci, monsieur le président. Bonjour. Je suis au fond, Jean... Köszönöm szépen, elnök úr. Jean-Paul, itt vagyok hátul, hátul, mert be kellett dugni a számítógépemet. Azt gondolom, hogy, ami, hogy nagyon komolyan kell vennünk E, ezt a, a jelöltségedet, persze nagyon jó emlékeket e, őrzünk rólad. E, melyek a prioritásaid esetleg többé-kevésbé rövid távon, vagy hosszabb távon, hosszú távon lehet erről, a hosszú távú tervekről még lehet beszélni akkor, hogyha megkapod ezt a pozitőt, de Kérdezem, ahogy ez így elhangzott egy saját kezdeményezésű jelentésben, látjuk, hogy globális szintű és európai és nemzeti szinten nagyon eh, komplex kapcsolatrendszerről van szó. Nem akarok itt csapdát állítani, de melyek a pri, prioritásai az újonnan kijelölte elnöknek? Köszönöm szépen. Ami Szolaján úr jelentését illeti, ezt nagy figyelemmel követtem és olvastam, láttam a különböző módosító javaslatokat és azokat, amelyekről szólt a vita. Érdekes tanúságokat lehetett levonni ebből arról is, hogy a parlament hogyan működik. Nos, először is szeretném a főigazgatóval együtt működtetni ezt a csapatot. Az EFRAG-nak új elnöke lesz, miután egy ideje nem volt, és egy új főigazgatója van, aki április 11-e óta van itt. két új emberről van tehát szó. Ez lehet persze mm, mm, hátrány, mert nincs kontinuitás, de lehet előny is, mert az embert nem kötik gúzsba a régi gondolatok, ötletek. Én igyekeztem az előbb is hangsúlyozni, hogy harmonikusan szeretném, harmonikusan szeretnék együttműködni a főigazgatóval. Ebben a csapatban nagyon nagy kompetenciával, tapasztalata rendelkező emberek dolgoznak. Itt az ideje annak, hogy most az elvárásoknak megfeleljünk, amelyek a Mestert jelentésből és reformból eredeztethetők. Emellett második elem, a hatékonyság biztosítása az ügynökségekkel való kapcsolatartása, hogy ezt már mondtam, és fontos az, hogy az ügynökségek, vagy egy konkrét ügynökség az együttműködési szellemről tegyenek tanúbizonyságot. Én ismerem a három elnököt, mert képviselő voltam akkor, amikor ezeket az elnököket megválasztottuk, kineveztük, és azt remélem, hogy gyümölcsöző kapcsolatot fogok ápolni velük. Ami az EFRAG irányító testületét illeti, hogy a nemzeti, nemzeti számviteli standard testületek is megtalálhatók, úgyhogy velük is együtt kell működni annak érdekében, hogy az egyszerűsítést elérjük a KKV-k részére, ami, ami egy olyan dolog, amit többen is említettek, illetve Szoloján úr említette a jelentésében. Itt tehát a nemzeti számviteli hatóságokkal való együttműködés elengedhetetlen. Aztán a rendszeres találkozók, amiket már javasoltam, eh, a munkacsoportokban, amelyeket érdekli ez a munka, és azt gondolom, hogy így közösen jó eredményre juthatunk, hogyha kollegiális kapcsolatokat ápolunk egymással. Köszönöm. Köszönöm. Megkáti. Az úr. Thank you, Chairman, and just to... Köszönöm szépen. Elnézést kérek Fabio Massi nevében. Két kérdést tennék fel Gozaez úrnak. Az első azzal függ össze, hogy a jelenlegi szabványi testületekben, mint az például az IASB-ben, milyen a tagok összetétele? Képviselik-e a különböző érintett szereplőket, mondjuk szakszervezeteket, fogyasztói szervezeteket, KKV-kat, tömörítő szervezeteket? és a számviteli szabványi testületekben az ön véleménye szerint kellően képviselik-e a közérdeket? Ha pedig nem, akkor ön szerint milyen jobbító intézkedésekre van szükség? A kérdés a második fele személyes jellegű. Sokan úgy gondoljuk, hogy a válság, a gazdasági válság részben annak volt betudható, hogy nem volt meg a konszenzus a tekintetben, hogy eh, hogyan eh, lehet megvédeni az ember, európai embereket, inkább az intézmények védelmére helyezték a hangsúlyt. Tudom, hogy ön eh, már egy ideje az európai politikai struktúra része, azt kérdezném, hogy meg tudna nyugtatni engem, hogy ön nem csak a forgóajtórendszer része, ami sokunk véleménye szerint kialakította azt a kultúrát, ami éppen e, ami elvezetett a múltban a válsághoz. Várom azt, hogy megnyugtató választ adjon erre a kérdésre. Köszönöm szépen. Ami az EFRAG szervezetét, szervezését illeti, nyilván tudják, hogy amikor hogy egy meglévő szervezet elnöki, pontja, elnöki posztjára pályázik valaki, amelyet nemrégiben reformáltak meg, és amelynek a hatását nem igazán ismerjük. Most ezt nem tudom értékelni, ezt nem felelne meg annak a gondolatnak, amit a felelősségről kialakítottam. Nyilván a parlamenti képviselők majd értékelhetik a reform eredményeit, de ma én nem illethetem megjegyzésekkel ennek a reformnak az eredményét. Azt gondolom, hogy az EFRAG egy olyan szervezet, amely különböző érdekeket képvisel, ez önmagában egy jó ötlet. Azt gondolom, hogy egyesek azt gondolták, hogy jó lenne, hogyha jó lett volna, hogyha ebből ö, ügynökség lett volna, meg Mester úr is megvizsgálta ezt a javaslatot, de aztán nem ezt ö, valósították meg. Én a jelenlegi jogi megoldást elfogadom, vagy keretet elfogadom. Ami a második kérdését illeti, nos, először is én magam parlamenti képviselő voltam 2004-től 2014-ig, 2009-től 2014-ig a gazdasági, pénzügyi kérdésekkel foglalkoztam. Én teljes mértékben eh, az akkori többség által eh, folytatott munka mellett leteszem a garast. Eh, akkoriban ez egy nagyon erős többség volt a válság alatt, lehet, hogy a válságra adott válaszok nem voltak tökéletesek, de mindenképpen jobb, mint hogyha semmit nem csináltunk volna. Minden esetre eh, a az elfogadott jogszabályokkal korlátozni lehetett a kárt, és ez összességében pozitív. A többi többit eh, illetően pedig nem vagyok semmilyen titkos szervezetnek a eh, tagja, és ami pedig az érdekkonfliktusokat illeti, amióta már nem vagyok parlamenti képviselő, semmilyen fizetett funkciót nem töltöttem be, semmilyen tanácsadói szerepet sem, és semmiféle lobby tevékenységet nem végeztem. Egyszerűen csak kincstárnoka voltam a Schumann alapnak, amely egy közalapítvány, amely az európai az európai gondolatot próbálja erősíteni, hát ez az én elkötelezettségem. Sven Kikor. Ja, herzlich. Üdvözöljük, üdvözlünk körünkben ismét, Jean-Paul. Nagyon jól beszélsz németül, ezért most én is németül beszélek. Itt az előbb is megkérdezték tőlem, hogy tudok-e rendesen németül. Rainer Pfalz tartomány dialektusától azért jobb, ha távol tartod magad. Akkor inkább visszaváltok angolra, hogy hát, hogy jobban megértenek. Frakciónk üdvözölte a jelöltségedet, és azt hiszem, ez a bölcsesség jele a bizottság részéről is, hogy téged javasoltak jelöltnek. Ezt tekintetjük úgy is, hogy a parlament befolyása növekszik a számvitel területén, hiszen másodszorra javasol a bizottság volt képviselő kollégát egy ilyen posztra. Örömmel hallgatom, amit mondtál a prioritásokról. Az EFRAGot képesség kell tenni arra, hogy az Antarepublikkel jobban foglalkozzon, nem makroökonomiai elemzéseket készítsem elmondta, hogy az Európai Parlament, a demokrácia, az EFRAK elszámoltathatóság a parlament felé fontosak a számodra, és örömmel hallgattam, amit a Szolaján jelentésről mondtál. Olyan régóta működünk együtt, tudjuk, hogy hogyan ítéljünk meg téged. Csak egy tartalmi érdemi kérdésem lenne. A Della jelentés volt tulajdonképpen Európában a pénzügyi reform kiinduló pontja. A Lerezér jelentésben, ahogyan ezt a Stolajan jelentés is kiemeli, sok szó esik a számviteli szabályokról. A számviteli szabályokba beépített prociklikuság volt, vagy megfelelősítette a válságot. Sajnos a mai napig ennek az ajánlásnak nem volt semmilyen jogalkotási következménye meg akarod nézni újra ezt a Delazier jelentés örökségét. Azután erősebb Európában szükség a számviteli szabványok területén. Igen, az EU értékeihez hozzátartozik a demokrácia. Meg tudod erősíteni azt, hogy a globális testületekben is demokratikus elvek fognak érvényesülni? És végül átadnák nekünk az összes lobbistának a listáját, akik állást ajánlottak neked? Kedves Sven, e, e, átadhatom a listát, e, azért nem álltak sorban az árásajánlatokkal, jelen ezt be kell valljam. Ami az első kérdést illeti, ami a demok demokráciát illeti, na most ugye összezavartál itt a némettel. Nos, minden esetre nyitott vagyok, a, a, a vita természetesen megindult, ami a prociklikusság elemeit illeti, azt gondolom veled együtt, hogy vannak olyan elemek, amelyek multiplikátor hatással rendelkeznek, például a fair value, amikor az előbb a proaktív az EFRAG proaktív szerepéről beszéltem, azt gondolom, hogy ez a vitánk részét képezi a parlament és az EFRA közötti kapcsolatok meghatározó eleme ez, és azt gondolom, hogy ami ezzel kapcsolatban érdekes a mi számunkra, nos, az EFRAG nagyon-nagyon technikai szervezet, itt ugye válaszokat kell adni kérdésekre, amelyek bizonyos megoldásokhoz vezetnek. Végeredményben annyit tudok mondani, hogyha hogyha bizalmat megszavazzák nekem, akkor hát jó józan paraszti észszel fogom majd ezt a elnöki pozíciót betölteni, erre azt mondják, hogy ez egy francia kvalitás, illetve pragmatizmussal, ami egy fontos brit kvalitás. Úgyhogy azt gondolom, hogy az bizalmi együttműködésnek köszönhetően a parlamenttel ez megvalósítható az EFRAG-ban. Köszönöm szépen. I ask if FDD wants to make a question. I don't... Nincs több név itt a felszólalók listáján, de azért kérdezem, az ENFF-től van itt valaki? Nincs. Akkor lezárjuk a felszólalásokat, a meghallgatást, ami kitűnő volt, gratulálok. Most pedig azt hiszem, hogy nem lesz sok ne szükségünk sok időre a belső megbeszélésre, amit rögtön fogunk szavazni. Köszönöm, Jean-Paul. Unfortunately, we need to be in camera, even if it will be probably very short, so... Akkor most zárt ülés tartunk, még akkor is, ha nagyon rövid lesz. Kérek mindenkit, hogy aki nem vehet részt zárt ülésen, az most legyen és hagyja el a termet. Ask, uh, please, someone to tell me when we can start. Kérem, hogy EFRAG igazgató tanácsának elnökségre való jelöléséről szavazunk. Először szavazunk, aztán gratuláljunk. Először egy teszt szavazást végzünk, megnyitom a teszt szavazást. Kérem, hogy igennel szavazzanak a teszten is. Ez a teszt. Still a lot of, still two colleagues to vote. Okay. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Kitűnő. Akkor most viszont megnyitjuk Jean-Claude Gozes EFRAG igazgatótanács elnökségi jelöléséről a szavazást. Megnyitom a szavazást. It is secret ballot? Okay. So now, sorry, because uh, it was not a secret ballot vote. Nem volt titkos szavazás. A szav- szabályok. Tehát kérem szavazanak most, mert, mert most az érvényes a szavazás. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 36-an mellette, 5-en ellene, két tartózkodással. Jean-Claude Gozest kinevezéséhez gratulálunk. Most pedig még egy további szavazásra térünk rá. Arról szavazunk, hogy ne alakítsunk ki ellenvetést a bizottság 2016. május 17-i rendelettervezetével kapcsolatos javaslatának ellenzéséről. Az 596-2014 EU rendeletről van szó. Megnyitom a szavazást. Ez nem elektronikus szavazat, kérem jelezze, ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodott. Elfogadtuk, most pedig név szerint szavazunk az egész szövegről, módosított formájában. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. 30... Lezárom a szavazást 36 a mellette, 6 tartózkodás mellett az elfogadtuk, hogy nem fogalmazunk meg ellenvetést. Köszönöm szépen, kifogást. Következő találkozunk június 13-án délután és kedden délelőtt és délután. Ezzel lezárom az ülést. 13 of June. Yes, 13 days. Yes, we will miss a lot each other, but uh, then we will be happy on 13 to see again each other.